Good afternoon, everybody, and now let's continue with... Jó napot kívánok mindenkinek! Folytassuk a szakbizottsági ülésünket. Hadd szolgáljak néhány információval a koordinátori ülésről, egy fél órával ezelőtt fejeződött ez be. A végső napi rendet elfogadtuk június 21-22-ére, illetve a július 10-11-i ülésünkre is. Ezeket tehát elfogadtuk, és eh, a, a madár, madarakról szóló petíciókat, az új turizmus iránymutatásokról szóló petíciókat az EPP és az EFDD kérésére rátettük a júliusi napi rendre. A TTIP-CETA petíciókat pedig a szeptemberi napi rendre tűztük. A koordinátorok fejegyezték azt is, hogy eh, a foglalkoztatási eh, fogyatékossági jelentésre ki kell jelölni egy jelentéstevőt, azt mondták, hogy fel kell olvasnom a számokkal Tudom, hogy ezek nagyon unalmasak, de mégis ezekről tudniuk kell. Azt javaslom, hogy a 1163 1540 es petíciókat hagyjuk jóvá, a 4034 esről majd küldünk, 14 esről küldünk egy emlékeztetett a román hatóságoknak lezártuk, az 517-es petíciót, az 1666 ost illetve a 6502-est, és a többi pedig nyitva marad, és ezeknek majd lesz egy megfelelő nyomonkövetés. Tarantói Olaszország, illetve a ciprusi tényfeltáró missziók tervezett programját jóváhagytuk, illetve a részvevőknél is is jóváhagytuk. A meghallgatások kapcsán a koordinátorok jóváhagyták a június 22-i meghallgatás napirendjét, amelynek témája az állampolgárok bizalmának visszaállítása. Az EU irányában ugyanígy a hontalansággal foglalkozó szemináriumot is jóváhagytuk. hagytuk a 747-es petíció esetében a következő döntés született a koordinátorok részéről. Felhatalmazást kaptam arra, hogy ezt a petíciót vegyük bele a következő meghallgatásra, és ezt beszélje meg a LIBE elnökével. A Brexit nyomonkövetése kapcsán a koordinátorokat arra kértük, hogy tegyenek javaslatokat az EU állampolgárok jogai ról szóló állásoroláshoz. Ez írásbeli eljárás formájában fog megtörténni augusztus végéig. A nemek közötti és egyenlősségi cselekvési terv kapcsán Péter Jár úr előterjesztette a tervezetét, a koordinátorok arról döntöttek, hogy a következő ülésen ezt elfogadják, és módosítókat is be lehet nyújtani június 6-áig. Arról is támogatnám akkor a képviselőket, hogy október 12-én lesz a következő fogyatékossággal foglalkozó rendezvényünk, és már vannak javaslatok a szemináriumra, az SZND részéről, a többi frakciót is felkérjük erre. A koordinátorok döntöttek arról is, hogy a C tematikus főosztályt megkérjük arra, hogy frissítsék a már meglévő tanulmányokat ezen témában. És ezzel le is zárom a koordinátori ülésről szóló beszámolomat, és nagyon hatékonyak voltunk a koordinátoroknál, sikerült még kávét is innunk, mielőtt visszatértünk volna. Congratulate us to... Remélem gratulálnak ezért nekünk. Hogyha nincs kifogás a napi rendel kapcsolatban, akkor elfogadhatjuk, de szeretném, hogyha a spanyolországi beszámolóról, az ombudsmani beszámoló után beszélnénk, az O'Reilly asszonya való találkozó után. Egyet értenek ezzel? Nagyszerű. Akkor az április 24-25-i jegyző, üdések jegyzőkönyvének elfogadása következik, körbe küldtük ezeket, hogyha nincs kifogás, akkor elfogadottnak tekinthetjük őket. Közleményem nincsen. Egyéb kérdések nincsenek, úgyhogy folytathatjuk a szavazással, illetve ez emlékeztet arra, hogy februárban voltunk Stockholmban, hát nem a legjobb időszak, minden esetre akkor volt a tényfeltáró látogatásunk, és most el kell fogadnunk ennek a jelentését. Mindenki elhozta a szavazókártyáját? Egyébként nem biztos, hogy szükség lesz rá. Jó, ön nem, akkor ezt figyelembe vesszük a szavazás során. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás, Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító indítvány. Komolyan szavazunk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, és záró szavazás következik, ezt elektronikusan fogjuk elvégezni. Megnyitom a szavazást. Lezárhatjuk a szavazást. Nem láttam a számokat. 19 igen, azaz 20 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. Gratulálok! Folytathatjuk az ombudsman prezentációjával. A 2016-os éves jelentéséről fog beszámolni okay, Mrs. O'Reilly. O'Reilly asszony úton van. Okay. Now, let... Nagyszerű. Akkor üdvözöljük az Ombudsman Emily O'Reilly asszonyt. És felkérem, hogy számoljon be a 2016-os éves jelentéséről. Nagyon örülünk, hogy itt van, és nagy érdeklődéssel várjuk a beszámolóját, ahogy mindig. Köszönöm. Parancsoljon a szó. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok a szakbizottságnak a munkáról, amit az irodám elvégzett 2016-ban. Gyorsan végigvezetem önöket néhány dián, amelyek részletesen bemutatják a munkánk legérdekesebb, legfontosabb részleteit. Az első dia hát nem sokat változik az évek során. Ezek a vizsgálatok, amelyeket 2016-ban lefolytattam, a következő intézmények kérésére. Az Európai Bizottság nyilvánvaló okokból a legnagyobb megrendelőnk idézőjelben a legtöbb panasz ide érkezik, mert hogy az ő tevékenységük jelenti a legszélesebb körű interakciót az állampolgárokkal, üzletekkel, civil társadalommal. Ezután az EU-s ügynökségek a következő legnagyobb százalék, az Európai Parlament a harmadik, az adminisztrációja tekintetében nem a szakpolitikai munkája miatt került ide fel a listára, ezután az app jön, a tisztviselők toborzásával kapcsolatos kérdések, hogyha a pályázók úgy érzik, hogy valamilyen probléma volt, akkor hozzánk fordulhatnak. Vannak néha olyan esetek a külügyi szolgálattal kapcsolatban is, amiket ki kell vizsgálnunk. Aztán jön az OLAF, és az utolsó oszlop az egyéb intézményeket érinti. A témákkal kapcsolatban a legnagyobb százalékban a dokumentumokhoz való hozzáférés, átláthatóság, információ, szabadság fedi le a 30 százalékot, 28 százalék személyzeti ügyekkel kapcsolatos, de nem csak az intézményeken belüli vagy ügynökségeken belüli dolgozókra gondolok itt, hanem az EPSO-hoz érkező panaszokról is a forgóajtókkal kapcsolatos úgynevezett forgóajtókkal kapcsolatos um, az Európai Uniós pozícióját elhagyó embernek az érdek konfliktusaival kapcsolatos panaszok is ebbe a csoportba tartoznak. Vagy hogyha a magánszektorból érkezik hozzánk kolléga, akkor ugyanez előfordulhat. A 25% a szolgáltatási kultúra miatt érkező panasz. Például sokan panaszkodnak, amiatt, hogy a weboldalakat a saját ő nyelvükre nem fordítjuk le, nincs elég nyelvre lefordítva a weboldal. 18 százalék kapcsolódik jogsértési eljárásokhoz, amelyik az Európai Bizottság végez. A jogsértéssel kapcsolatos döntésre nekünk nincsen kihatásunk, ez az illetékes tagállam és a bizottság ügye. Mi azzal foglalkozunk, hogy az összes eljárást megfelelően folytatta el a bizottság. 14% EU-s támogatások, szerződések, pályázatok, például egy civil szervezet vagy egy cég, ami szolgáltatást nyújt az Európai Bizottságnak, vagy más ügynökségnek, és ezzel kapcsolatos probléma merül fel vita, akkor lehetséges, hogy a bizottság vissza akarja kapni a pénzét, mert úgy érzi, hogy a szolgáltatók a szolgáltatási szerződés egy részét nem teljesítette. Ilyen ügyekkel is foglalkozunk, aztán vannak az alapjogok. Hogyha például, ahogy önök is tudják, a frontex a külső határokkal foglalkozó ügynökséggel kapcsolatos ügyeket sokat foglalkoztunk, de például Vietnám ma kapcsolatos panasz is érkezett az EU-Törökország megállapodása menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatban szintén témája volt néhány vizsgálatnak. Ezek voltak a fő események az év első sor első felében, januárban. Hát itt főleg az ombudsmani hálózat érzékenyé volt szó, ezzel dolgoztunk sokat, az alapok elköltésével foglalkoztunk, amit a tagállamok a menedékkérőkkel, migrációval kapcsolatos kérdésekre költhetnek. Azt akartuk megtudni, hogy hova megy a pénz, hogyan követik nyomon az elköltését. Februárban a megfelelő engedélyezési folyamatokkal foglalkoztunk a növényvédőszerek kapcsán, hogy a bizottság és az állampolgárok is biztosak lehessenek abban, hogy az emberek vagy a környezet egészségére nem károsak ezek az engedélyezett szerek. Márciusban az Euratom szerződéssel kapcsolatos vizsgálatot folytattunk, a szakértői csoport elemezte az Euratom szerződéssel kapcsolatos ügyeket, problémákat, átláthatósági kérdésekkel foglalkoznunk. A dohány termékekkel kapcsolatos lobby tevékenység átláthatóságának a javítása volt az áprilisi főfeladatunk, Az ezzel kapcsolatos ülések átláthatósága volt az egyik cél. Az Európai Bizottság értékelése az érdekkonfliktusokban ezzel kapcsolatos kérdés vizsgálatot indítottunk májusban. Az összeférhetetlenség kapcsán azért érdemes vizsgálódnunk, hogy a külső érdekek ne befolyásolják az Európai Bizottságot. Júliusban a háromoldalú tárgyalások átláthatóságára tértünk ki augusztusban. Azt vizsgáltuk meg, hogy az Európai Bizottság a jogsértési panaszokkal hogyan birkózik meg. Egy négy oszlopos dokumentum tartalmazza a kompromisszumokat és a mediációt. Az év során, a felmaradó hónapokban szintén látható, hogy milyen témákkal foglalkoztunk. Novemberben például Juncker elnök úr magatartási kódexét a biztosok számára üdvözölhettük. Párizsban decemberben egy nagy eseményünk volt. Az alternatív tények, alternatív igazságok és a közösségi háló kérdéskörére tértünk ki. Egy átlag panasszal kapcsolatban pár szót szólnék. Például az Európai Bizottság nyilvános konvultációinak a nyelvi szakpolitikája, nyelvi kiosztása. Nagyon sok konzultáció csak angol, francia és német nyelven zajlik, leszámítva a bizottság éves munkaprogramjáról szóló konzultációt, ami minden EU-s nyelven elérhető, Szerintünk, hogyha az EU-s intézményekhez közelebb akarjuk hozni az állampolgárokat, akkor jobb lenne, hogyha minden nyelven tudnának interakcióba lépni az intézményekkel. Most egyébként az összes konzultációt le fogják az összes EU-s nyelvre fordítani. Aztán a lengyel intézet kutatási támogatásával kapcsolatos visszatérítésének a problémájába mm, tekintettünk bele. Az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy a lengyel intézet nem végezte el megfelelő a munkáját, és ezért visszatérítést kértek tőlük. Egy e-mailt találtunk, aminek alapján jogosan járt el a lengyel intézet. Aztán a jogsértési panaszok kezelésében felmerülő idő határokkal kapcsolatos késlekedések is problémát jelentettek. Néhány szó arról, hogy milyen stratégiai munkát végzünk. Nagyon sok panaszsal tudunk megbirkózni egy évben, hozzáadott értéket tudunk teremteni az európai intézmények és ügynökségek számára. 2016-ban a tanácsadók összeférhetetlenségével kapcsolatos, aztán a vegyi anyagok tesztelésével kapcsolatos témák voltak nagyon népszerűek. 2008 óta próbáljuk felgyorsítani a jogsértési eljárásokat, hogy az Európai Bizottság állásfoglalást tudjon kialakítani, még mielőtt a formális folyamat beindul. Nagyon lassú ez a folyamat, és a panaszok benyújtóival fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy hatásos legyen a munkánk. Az átláthatósággal kapcsolatban sikerült lezárni egy, egy vizsgálatot, aztán volt még egy nagyon fontos ügyünk, az úgynevezett Himére nevezetű gyógyszerrel kapcsolatban, ami a az ízületi gyolladás egyik legelterjedtebb gyógyszere, valamint a krónbetegség kezelésében is használják. Nagyon értékes volt tehát ez a munka, nagyon értékes volt ez a gyógyszer az emberek számára, ezért font, fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jelentéseket nyilvánosságra hozzák. Aztán az EPSO. Munkájával kapcsolatban is nagyon sok jelentéssel foglalkoztunk. Hogyha tudunk támogatást nyújtani, az például olyan helyzetben, ahol nincs megfelelő átláthatóság, valahogy, vagy ahol az intézmények, ügynökségek úgy gondolják, hogy nem megfelelőek az etikai szabályok, vagy nagyon erős az összeférhetetlenség, akkor érdemes ezzel foglalkoznunk. Az Eurogroup átláthatóságával kapcsolatos sok panasz érkezett, bár ez nem EU-s intézmény, de mégis annyi panasz érkezett, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes javasolni, hogy legyenek átláthatóbbak. Ezt ösztönöztük, és sok párbeszédet folytattunk az Európai Beruházási Bankkal is, annak érdekében, hogy az összeférhetetlenségi problémákat oldják meg. A javaslataikat megvitattuk velük, megvizsgáltuk, az értékelési folyamatok felügyeletének az átláthatóságát, illetve az Európai Bizottság weboldainak a hozzáférhetőségét a fogyatékossággal élők számára. Nagyon komoly előrelépéseket tudtunk e tekintetben elérni. A fogyatékosság területen mindig egy olyan terület volt, amire nagyon odafigyeltünk, ahol érdemes volt mindig beavatkoznunk. Például az EPSZO-hoz is érkezett egy hallássérült részéről panasz nem is igazából arról volt szó, hogy a hallássával kapcsolatos problémák merültek fel, hanem az, hogy nem ismerik fel azt, hogy lehetséges, hogy egy hallássérültnek több időbe telik elolvasnia egy dokumentumot, mint egy nem hallássérültnek. Ezzel is sikerült foglalkoznunk. A ISIS betegséget is megvizsgáltuk. A panaszosok azt gondolták, hogy túlságosan szűk a definíció ennek a betegségnek, és ezért kellett lépéseket tennünk. Igen, erről a Humira nevű gyógyszerről már beszéltem, úgyhogy tovább is léphetünk. Ezen a fórumon is és máshol is beszéltünk már a lobby tevékenységről is arról, hogy az EU közszolgálatai hogyan folytatnak interakciót az állampolgárokkal. A Brexit esetében ez egyre fontosabb lesz, egyre több a lobby tevékenység, érthető módon, és ráadásul szükséges is ez. Néha a közszolgák nem biztosak, hogy hogyan birkózzanak meg a helyzettel, ezért konzultációt indítottunk, nyilvános konzultációt, és a kollégáktól nagyon érdekes visszajelzéseket kaptunk a bizottságtól, a tanácstól, az ekb tól is, és jelen pillanatban is már elérhető a helyes és helytelen eljárások listája, amit az összes ügynökségnek, tisztviselőnek és intézménynek ki fogunk küldeni. Reméljük, hogy ez gyakorlatikus és gyakorlati és hasznos lesz. Hogy a különböző szervezetek képviselői tudják, hogy mit, hogyan csináljanak. Még egy érdekes dolog, nem fogják nem fogja meglepni önöket az átláthatóság és állampolgári jogok a Brexit tárgyalások során. Korán megkezdtük ezzel az ezzel kapcsolatos munkát, mert láttuk, hogy nagyon hasznos szerepet játszhatunk a témában, mindannyian, az állampolgárok, ombudsman, parlamenti képviselők, civil társadalom, az állampolgárok, átlag állampolgárok is többé-kevésbé érinteni fog bennünket a Brexit tárgyalások hatása. Úgyhogy a bizottság és a tanács felé fordultunk, és megkérdeztük, hogy mi az átláthatósággal kapcsolatos tervük, hogyan akarnak párbeszédet folytatni az állampolgárokkal és az ő képviselőikkel, és a bizottság ö, részéről Juncker biz, bizottsági elnök úr írt nekünk áprilisban egy levelet, átláthatóságot ígért, és az irányelvekkel kapcsolatos ilyen jellegű irányelveik már nyilvánosságra is kerültek. Ezek különösen érzékeny kérdések, amelyeket a következő hónapokban, években fogunk eh, tárgyalni, és ilyenkor az átláthatóság nagy kihívást jelent, és nagyon fontos is. Arra számítunk, hogy a tanács nem sokára reagál, ahogy a bizottsággal egyetértenek-e már, ami a fejleményeket illeti, legalábbis egy eh, ilyen értelmű levelet kaptam Juncker elnöktől, és a második dián pedig az én levelem látható, amit én a főtitkárságnak intéztem, méghozzá a tanács főtitkárságának. Ez egy másik munka, amit végzünk, stratégiai vizsgálódás a tanácsnál, az átláthatósággal kapcsolatosan, lehet, hogy ez furcsa, vagy mégsem. A Brexit munkának az egyik kimenetele éppen az volt, hogy az állampolgárok nagyobb kíváncsisággal fordulnak a felé, hogy mi történik Brüsszelben, többet szeretnének erről tudni. Szinte személyes ügyé tette a Brexit az Európai Uniót, és érdekesebbé. Lehet, hogy csak ebből ismerik fel ennek a jelentőségét az emberek, vagy megismerik az képviselőjüket, Tusk elnököt, vagy éppen Juncker elnököt nagyon fontos, hogy a tanács munkája átláthatóbbá váljon. A legutóbbi ábrán látható, hogy szinte nem kapunk egyáltalán a tanács munkájával kapcsolatosan panaszokat, nagyon absztrakt és távoli intézménynek tartják, holott nagyon fontos döntéseket hoz. Úgy gondolom, hogy a tanács munkájának láthatóbbá tétele nagyon fontos feladat. A kollégáim sokat dolgoznak ezen, és azzal kapcsolatosan, hogy hozzáférhető legyen az, amit közzétesznek. Különböző munkamódszerekkel dolgozunk az átláthatóságon és más ügyökön, ügyeken. Lesznek tehát javaslataink ezzel kapcsolatosan is, és számítunk arra, hogy majd a válaszolnak még hozzá júniusban. Ami pedig a trialógusokat illeti a bírósági döntéssel kapcsolatosan ez a négy oszlopos dokumentumban található. Itt pedig egy rendezvényről van szó, amely majd júniusban lesz. Wikström asszony és részt fog ezen venni, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyra értékeljük a jelenlétét néhány évvel ezelőtt a hálózat rendezvényeit az ombudsmani tevékenységgel kapcsolatosan Európa szerte tartották, nagyon sok ombudsmani hálózat van. Ez a hálózat az európai dimenzió miatt érdekes, ezért érdekes, hogy az ombudsman az EU tisztviselőkkel is kapcsolatot tart, hogy ez Brüsszelben legyen ez az ez a rendezvény, hogy EU dimenziója legyen Brüsszelen kívül és eh, ott van az OECD, mint résztvevő, a nyílt kormányzatpartnerség keretében, illetve Mechelen eh, na, polgármestere, akit egyébként a világ legjobb polgármesterének eh, neveztek meg, ott nagyon jó az együttműködés Mehelemben, ezt is érdekes majd meghallgatni. Timmermans alelnök pedig ugyanezen a rendezvényen majd a záróbeszédet tartja. Nagyjából ennyiben szerettem volna gyorsan ismertetni a munkánkat, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. And uh, some of those Köszönöm szépen. Néhány téma, amelyet felvetett, nagyon nagy érdeklődést vált ki belőlünk. Én is sok mindenről szeretnék majd beszélni ezen ügyek kapcsán, de most itt az ideje, hogy az, a kollégáimnak megadjam a szót. Először Melena Micinek, aki az előadója a 2016-os éves jelentésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnézést kérek, hogy az első részen nem voltam itt, amikor elkezdte a, a, az előadását. Az egy másik szakbizottságban szavaztam éppen a véleményemmel kapcsolatosan. Nagyon örülök, hogy itt van megint a Peti szakbizottság előtt. Üdvözlöm a 2016-os jelentést. Ombudsman asszony, nem ez az első alkalom, hogy együtt dolgozunk. Volt egy másik jelentésem a 2015-ös jelentéssel kapcsolatosan. Örülök, hogy megint üdvözölhetem. Nagyon örülök, hogy a jelentésében szoros kapcsolatot teremt az EU intézmények munkája a illetve a között, hogy az európai állampolgárok milyen bizalommal fordulnak az intézmények iránt, illetve megemlíti a kihívásokat is, különösen a migrációs válság, az foglalkoztatási válság és a Brexit kapcsán. Ezek valós kihívások, ön is foglalkozott ezekkel, illetve összekapcsolta ezeket azzal kapcsolatosan, azzal, hogy elégedettek-e az állampolgárok, javítani kell a mechanizmusokat, hogy a bizalom növekedjen, ez lehet csak az intézményeinknek a jövője. Az ombudsman szerepe nagyon lényeges, és el kell ismernünk az ön által végzett kiváló munkát. Nagy ez a kihívás, tudom, hogy nehéz ez a munka, és azt is tudom, hogy nagyon jó munkát végez ön. Proaktív megközelítésben dolgozik, már ez önmagában is nagyon jó az átláthatóság, a nyitottság és a gyorsaság, ezek olyanok, amelyeken még lehet javítani, illetve a rugalmasság is, ezzel is foglalkozni kell, de ennek gondolom ön is tudatában van. Nem akarok jobban a részletekbe bocsátkozni, a jelentést el lehet olvasni, viszont van néhány kérdésem. Feltűnt, hogy az általános szabálymegfelelési arányok az ombudsmani javaslatokban csökkentek mármint a javaslatoknak való megfelelés 90%-ra csökkent. Mivel tudja magyarázni a megfelelésnek ezt a csökkent szintjét? Ez fontos számunkra, szeretnénk megérteni, hogy miért esett vissza a megfelelés, nyilván a 100%-os megfelelés sem való reális. Aztán, ami a rossz adminisztráció ügyeit illeti, 2016-ban 10,8% volt ez 2015-ben. Itt is jelentősen csökkentek az adminisztrációs hibák, ami viszont pozitívum, és ezt el kell ismerni. Átláthatóság megint, ezek ugye ezek a kérdések, amelyekkel foglalkozni szeretnék, és amik a kérdésemet teszik ki. 2016-ban 29,6%-ban volt az állampolgárok fő aggája az átláthatóság. Ez a, a bizalomnak a kulcsa, az átláthatóság bizalmat szül, vagy legalábbis növeli a bizalmat. Ez az, amire leginkább szükség volna az intézményekben, és ami legjobban hiányzik. Aztán a származási országok kérdése, bizonyos tagállamokban nyitják a legtöbb eljárást, és nagyon kevés panaszeljárás indul az ombudsmani hivatalban. Ennyit szerettem volna jelenleg elmondani. Nagyon örülök, hogy ilyen világos magyarázatot adott bizonyos kérdésekre, és nagyon olvasóbarát az ön jelentése, ez is lényeges. Még egy utolsó gondolat. A panaszok 20%-a 18 hónap után lezárult, és 6-tól 12 hónapig ez az átlag. Ez a 20% miért ló ki ebből az átlagból? Végül pedig el kell mondanom, hogy nagy várakozásokkal tekintek a jelentés készítése elébe, illetve az árnyék jelentéstevőkkel való munká elébe. Valesza úr, elnézést, hogy én is késtem, egy másik szakbizottságban kellett szavaznom. Van valami, ami nyomja a lelkemet. Én Orelli asszonynak nagy híve vagyok, mindig is, a kezetektől kezdve pártoltam az ön munkáját, a proaktivitását, ez nagy benyomást gyakorolt rám, és nagyon tetszik, ahogy ön kezeli az ügyeket. Gratulálnék azért is, hogy a jó adminisztrációs díjat elindította, jó ötlet ez, és ez a végrehajtásban nagyon jó gyakorlat. Az Európai Ombudsmani Hálózatok konferenciáját Brüsszelbe hozta tavaly, ezt is nagyon értelmes döntésnek tartom. Itt vannak az európai intézmények, nagyon jó, hogy érezzék a résztvevők, hogy mit jelent az Európai Unión belüli működés és az európai intézmények munkája. Hálás vagyok, hogy foglalkozott a jogállamiság kérdésével tavaly. Ez egy nagyon fogós kérdés, de a segítségével remélhetőleg meg tudjuk oldani ezt a kérdést, és hazámmal nem fognak rossz példát szolgáltatni ez esetben. Szeretnék gratulálni azért, hogy az esetek 70%-át tavaly egy éven belül le tudták zárni, nagyszerű munka. Viszont a megfelelési rátával kapcsolatosan van egy kérdésem. 83% az átlag, de nagy a szórás az intézmények között. Lát-e valamilyen mintázatot? Miért van az, hogy bizonyos intézmények jobban teljesítenek, mások pedig rosszabbul? Ezek az én kérdéseim. Szeretnék elnézést kérni lehet, hogy nem tudom meghallgatni az, eh, a válaszát, mert 13 perc múlva távoznom kell. Látom, hogy nehéz napjaik vannak. Máriász eh, úr, görögül szeretnék beszélni. Eh, Én is gratulálok az ombudsmannak a kiváló munkájáért, amelyet végzett. Tavaly én voltam az előadó, és a jelentésemben eh, hangot is tudtam adni pozitív véleményemnek. Különböző kérdéseket vetett fel ma, és ezek nagyon fontos kérdések. Az átláthatósággal, az Eurogroup láthatóságával kapcsolatos lépései nagyon fontosak, hiszen az EU-ban az Eurogroup hozatán a legfontosabb döntéseket, a megszorító intézkedéseket, ők határozzák el a gazdasági megszorításokat az Európai Unióban, és ez sok állampolgárt érint. Való igaz, nagyobb átláthatóságra van szükség az Euró Group esetében is, de ez csak az első lépés, és szeretném, hogyha még jelentősebb eredményeket érnének el meg kell vizsgálni az Eurogroup döntéshozatalát is. A döntéseket például csak angolul teszik közzé, pedig nagy kihatással vannak sokak életére, különösen Görögországra gondolok. Igazából hivatalos fordítás nem készül, csak angolul adják ki ezeket a határozatokat. Szeretném, hogyha Dyson Bloom úrra nagyobb nyomás helyezkedne az átláthatóság irányában. Másodszor már múlt évben is felmerült egy összeférhetetlenségi kérdés az ECB-vel kapcsolatosan. Az Európai Központi Bank monetári, monetáris fennhatóságot gyakorol függetlenül, miközben a Trojkának is tagja hitelezőként az úgynevezett mennyiségi könnyítés keretében. Azután eh, az eh, a QE-vel kapcsolatosan az ECB által eh, szolgáltatott információ kapcsán olyan intézmények, mint például a Deutsche Bank esetlegesen kötvényvásárlók is lehetnek az ECB, tehát a kibocsátott kötvényeket vásárolhatják. Drági úr jelenlétében erről beszéltünk, spanyol kollégák is jelen voltak, ha jól emlékszem, ők voltak azok, akik részletekre voltak kíváncsiak a spanyol intézményekkel kapcsolatosan, amelyeket a mennyiségi könnyítési program keretében finanszíroztak. Nem kaptunk tájékoztatást az ECB-től, és arról sem, hogy milyen kötvényeket vásároltak. Ez is átláthatósági kérdés. Ami a mennyiségi könnyítést illeti 2015 és 2016-ban, ez 42,5 eh, milliárd eurót eh, tett ki, miközben Görögországra is vonatkozott ez a program. Milyen eh, kötvényeket bocsátottak ki. Erről nincsen részletes tudásunk, hogy mikor történtek az adásvételek, először az ESM kötvényeket vásárolták el meg, és utána adták el ezeket Görögországnak, vagyis Görögország ezeket megvásárolta, és utána memorandum értelmében folytatottak a munkálatok? Ezek a kérdések mind választ várnak a görög központi bank az Európai Beruházási Banktól is vásárolt kötvényeket. Ez mikor történt? Nem kaptunk erről tájékoztatást. Az Európai Beruházási Bank a regionális eh, reptereknek is ad kölcsönzött pénzt Görögországban. Nem sokára végzek. Eddig eh, a TTIP tárgyalások nem túl nagy átláthatóság mellett zajlottak, a, a, Zombudsman már korábban beszélt erről, meg kell vizsgálnunk a különböző kereskedelmi megalapodásokat, nem csak Pakisztánra, Bangladesre gondolok, nem veszik figyelembe az emberi jogokat, gyerekeket dolgoztatnak, nagyon rossz körülmények között, gyárakban, stb. Nagyon fontos végül, hogy ez a jelentés megszületett, bizonyos módosítókat majd benyújtok, de még egyszer gratulálok a munkájához. Köszönöm. Én is köszönöm, Aude asszony. Thank you very much for your good work. Köszönöm szépen a kiváló munkát, Emily. Nagyon örülünk, hogy ön az ombudsman, és hogy eljött hozzánk. Egyáltalán nem nehéz olvasmány ez a jelentés. Nagyon örülök, hogy ilyen átlátható Két kérdésre szeretnék kitérni. Először is az átláthatóság ügye. Úgy gondolom, hogy itt most egy nehéz problémáról van szó, és ez egy folyamatos harc. Egyszer nyerünk, egyszer vesztünk, csatát vesztünk. Az én országomban is gondot okoz az átláthatóság. amikor az átláthatóság hiánya az EFSA glifoszát jelentésével kapcsolatosan problémát jelentett, amikor nem kérdezhetjük meg a saját szakértőinket, hogy hogyan készült ez az értékelés, és úgy érzem, hogy ez aláaktázza a munkánkat. Tudom, hogy ő mindent megtesz a siker érdekében, de jobban rá kellene mutatni, hogy a mind döntéshozó testületeink számára te kötelezettség, hogy a jó közigazgatás szabályait alkalmazzák, nem csak az átláthatóság tekintetében. Nem szabad, hogy az összeférhetetlenség megjelenjen. Nem csak politikai testületekről beszélek, hanem közigazgatási testületekről is, amikor csak nyilatkozatot kell tenniük az összeférhetetlenség hiányáról, és minden rendben. A Dán ombudsman is elmondta, hogy soha nem lehetünk elégedettek csak egy nyilatkozattétellel. Ki kell vizsgálni, hogy az illető tisztességes embere vagy befizeti-e az adóját, vagy hűséges-e a feleségéhez. Nem, ez nem, a, nem tartozik ránk. Timmermansnak is felvettem ezt a kérdést, és egy másik kérdéssel összemosta, amivel azért kapcsolódik, de nem azonos. Jó lenne a felekkel megértetni, hogy nem szabadna, hogy egyáltalán ilyen, összeférhetetlenségek létezzenek. És ami az átláthatóság kérdését illeti, a tanács esetében, hogy hiányzik az átláthatóság, ez nagy teher az a tagállami parlamentek számára, és a Dán parlamentben volt egy nagy csatám, talán ez a legrégebbi szakbizottság Európában, és nem tudnak jól dolgozni, hiszen nem kapnak a kormánytól információt a tanácsbeli munkáról. Nagyon nehéz mandátumot formálni, illetve a Dán kormány munkáját megítélni, amikor a Dán parlament nem kap tájékoztatást a tanácsbeli munkáról, hogy hogyan alakulnak az álláspontok, stb. Az átláthatóság hiánya a tanácsban megnehezíti számunkra is, hogy a trialógusban átláthatóak legyünk. Hogyha az egyik fél nagyon átlátható, a másik pedig nagyon zárkozott, akkor mi történik? Nem tudjuk ezt megoldani, hogyha nem fokozódik jelentősen az átláthatóság. Nem csak a parlamentre tartozik ez a munka, hanem az állampolgárokra is. Nagyon fontos, hogy ők tudják követni, hogy mi történik a demokratikus intézményekben. And, and this democratic system, and there the lack of transparency. Itt eh, a demokrácia kapcsán nagyon fontos az átláthatóság, és annak a hiánya nagy probléma nem csak a lobbistákról van itt szó, hanem arról is, hogy milyen folyamatok zajlanak a tanácsban. Köszönöm. Thank you so much, Mrs. Pes Köszönöm szépen, Pesera asszony. Gracias, Presidenta. Querían nom Köszönöm szépen, elnök asszony. Javier Nart a liberálisok részéről az hát a társelőadó. Köszönöm szépen a munkáját, ombudsman asszony. A módosítókkal szeretnénk majd javítani ezt a munkát, és eh, nagyon fontos, hogy hozzáadott értéket teremtsen az ön munkája, illetve a petíciós bizottság munkája is. Koordinátorként az ALDE frakció nevében szeretném kifejezni elismerésemet, eh, őszinte támogatásomat. Nagyon fontos számunkra, és minden intézmény, európai intézmény számára az ön feladata. Én az eh, ön rajongója vagyok szintén, úgy látom, hogy az ön támogatói egyre többen vannak. 3 millió euró spanyol érint a Brexit, akik az Egyesült Királyságban élnek. Az ombudsmani hivatal munkája nagyon fontos, illetve az a jogbiztonság, amit az ön petícióinak kezelése jelent. Az európai ombudsmanok hálózatának a munkája is nagyon fontos, csak szeretnék valamit megegyezni, mégpedig a támogatásunk mellett azt, hogy az átláthatósági kötelezettségvállalásokat nagy figyelemmel kell követnünk. Már ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, illetve a tárgyalási folyamathoz való hozzáférést. Szeretném, hogyha ön tudná hogy nagyon agasztó számunkra, hogy nincsen hozzáférés a dokumentumokhoz, amelyek az Egyesült Királysággal szembeni eljárásokat illeti a, szabad, a személyek szabad mozgása kapcsán. Több mint 400 állampolgár fordult a Brexit munkacsoporthoz ez ügyben. Nagyon értékeljük, hogy ilyen explicit módon támogatja a jó gyakorlatokat. Sok mindent teszünk azért jól az Európai Unióban, és nagyon fontos, hogy ez látható legyen. Az ön által teremtett díj kiadása nagyon fontos, precedens, és remélem, hogy követi ezt a munkamódszert, hogy az európai állampolgárok megismerhessék az Európai Unió jó munkáját is. Köszönöm. Évi. Évi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Ombudsmannak szeretnék köszönetet mondani a kitűnő munkájáért. Az ön munkájából láthatjuk azt, hogy milyen fajta problémák vannak, azt is láthatjuk, hogy hiányosságok vannak, és ezek olyan területekkel függenek össze, amelyeket ön is felvázolt, és számos más kollega is utalt ezekre. Nem szeretném megismételni mindezt. Ahogy mondtam, az európai intézmények hitelességéről van szó, tennünk kell valamit, hiszen itt a hitelességünk, a függetlenségünk forog kockán. Szerintem a következő rendkívül fontos. Az európai intézményektől néha csak elég ilyen üres válaszokat kapunk, szeretnék megoldani a problémát, de amikor az átláthatóságról van szó, amikor érdek ellentétekről van szó, külön megbízottakról, akkor ilyen fajta válaszokat kapunk, és számos más kollégám is elmondta azt, hogy itt az ideje annak, hogy tényleg megpróbáljunk valamit elérni itt, azért, hogy az európai állampolgárok bizalma az EU irányába visszaálljon. Egy konkrét estet hadd emeljek ki, az alapvető jogokról van itt szó, ez az eset számos petícióhoz kötődik, amelyeket itt a szabadságban kaptunk. Sok olyan eset van, amit ön is megnyitott ombudsmanként. Az Olaszországban a határidős szerződések ről van szó az önkormányzatoknál. Ezek bizonyos EU szabályokat sértenek, nagyon sok panasz volt ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság szabálysértési eljárást indított Olaszországgal szemben ennek kapcsán. Az Európai Bizottságnak azután volt egy közleménye, amelyben kimondták, hogy Ez az eljárás minden közigazgatási területre kiterjed. Voltak más esetek is ebben az összefüggésben, és ezzel kapcsolatban a következőt kell elmondanom. Az Európai Bizottság nagyon sokáig késlekedett ezzel az eljárással. Voltak különböző kísérleti eljárások is. Az Európai Bizottság később arról döntött, hogy az egész ügyet, az egész szabálysértési eljárást leállítja, mert Olaszországban egy új törvényt fogadtak el az úgynevezett jó iskola törvényt, viszont utána is voltak aggályok, és emiatt az Európai eh, Bizottság elnözése nem volt elegendő. Ha az Európai Bizottság a munkáját jól végezte volna, akkor láthatta volna, hogy az úgynevezett jó iskola törvényben is óriási hézegok vannak. Nagyon sok eh, személyi kategóriát nem fednek le, és továbbra is visszaélnek a határidős szerződésekkel. Nagyon sok késedelem van, nagyon sok megkésett fellépés van a bizottságnál, illetve az olasz hatóságoknál. Jobb lenne, hogyha itt határozottabban lépnének fel. Szerintem itt a rossz igazgatás esete forog fenn még több információt szeretnék ezzel kapcsolatban kapni, mert milliók életét érinti ez a kérdés. Eszteres asszony következik. Sí, gracias. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, és köszönöm szépen ombudsmani tevékenységét kollégáim nevében is. Az Európai Parlamentben foglalkozunk egy esettel, amivel ön még nem foglalkozik, de most kihasználnám az alkalmat arra, hogy a Fogyatékossággal élők Európai Fórum nevében és mások nevében is elmondjam azt, hogy nagyon kétségbe esettek vagyunk ezzel kapcsolatban, amit az IMCO elfogadott. Megpróbáljuk ezt a dolgot megvizsgáltam, hogy az ombudsman is ezt nyomon követi. Késedelem is volt ebben a témában, az ENSZ a fogyatékosságügyi csoportja is foglalkozik ezzel. Az IMCO-ban csak a vállalatok érdekeit nézik, és az érdekvédő szervezetek nagyon csalódottak. Ma délután is van egy ülés velük. Ebben a dokumentumban nem beszélnek, nem mondanak semmit erről. A fogyatékossággal élők jogait lábbal tiporják, a kisvállalkozásokat mentesítik, az elektronikus szolgáltatások egyébként is hozzáférhetőek, minden épület, amely nem hozzáférhető, az olyan vállalatoknál, ahol kett, az olyan termékek, amelyet olyan cégeknél állítanak elő, ahol csak 250 munkavállaló van, azokat nem kell elérhetővé tenni, a televízióban is elérhetővé kell tenni a hallássérültek számára a tartalmakat, vagy a vakoknak is, viszont sok mindent nem értünk el, amit szerettünk volna. Úgy tűnik, hogy a cégek érdekei érvényesülnek, nem pedig a fogyatékossággal élők érdekei. A biztos megérti ezeket a problémákat, de nem tudunk még 7 évet, 7 évet várni. A fogyatékossággal élők nagyon mérgesek, kell egy irányelv az elérhetőség szempontjából. Köszönöm szépen, Rozi asszony. Köszönöm, elnök asszony, és még egyszer köszönetet mondok az ombudsman asszonynak a jelenlétért, Szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen fontos szerepet játszik, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy átláthatóbbak és demokratikusabbak legyenek az intézmények. Köszönöm, hogy ebben komoly szerepet játszik, és önkéntesen hozzájárul ehhez a munkához. Aztán a összeférhetetlenségi problémák nagyon sokat ártanak az intézményeink hírnevének, már pedig ez rendkívül értékes lenne, ezért ösztönzöm, hogy tovább haladjon ezen az úton. Szeretném egy konkrét pontra is felhívni a figyelmét, amelyek kapcsolatban többször felszóltam ebben a parlamentben, illetve a jogi szakbizottságban jelentéstevőként is foglalkoztam ezzel, ez a közérdekű bejelentők kérdése. 2015 óta nagyon fontos szerepet kapcsolunk etikai szempontból is ehhez a kérdéshez, hiszen az ő szerepük nagyon jelentős egy sor olyan botrányban, amit az Európai Parlament is nyomon követ ki robbanásuk óta, például az adó kikerüléssel kapcsolatos botrányok. 2015-ös beindítása óta e projekt révén az Európai Intézmények közül mindössze csak kettő fogadott el irányelveket, iránymutatásokat a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban. Tud-e beszámolni más haladásról e témában, illetve a 2016-os jelentés ön szerint miért nem érte komolyabb eredményeket? Mit gondol erről? Ez a parlament szeretne elmélyülten foglalkozni a továbbiakban is ezzel a témával, és szeretném, hogyha önnel folytathatnánk az ön szakérte, a párbeszédet a témában, hiszen az ön szakértelme rendkívül értékes számunkra. Köszönöm szépen. Courtney Darling kapja meg a szót, utána pedig lezárjuk a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Emily a munkájához, és köszönöm az együttműködést Két dolgot szeretnék kiemelni. Az elmúlt években sokat tett a kereskedelmi politikáért, a TTIP tagyalások körüli botrány, az átláthatóság hiánya az EU-ban, illetve a kereskedelmi tagyalások kapcsán. Ezek kapcsán úgy tűnik, hogy most már a TTIP-re nem koncentrálunk, lehet, hogy még Trump felé leszti ezt, ki tudja, de a dolog most már kicsit eltűnt. Sok dolog titokban történik. A legtöbb, amiről panaszokat kapunk, az EU-Japán megállapodás, ezt majdnem lezárták már, és azt kérném, hogy mivel ez nem a TTIP, és nem annyira vonzó, és lehet, hogy emiatt nem szabad, hogy eltűnjön a figyelmünk, vagy, ne, vagy, vagy nem szabad, hogy ne figyeljünk az elhatatosságra. Az ön segítsége és a parlament fellépése is sokat segített abban, hogy erre ügyeljünk. Még egy dolog, az EU állampolgárok, azok, akik elveszítik EU állampolgárságukat az EU tárgyalások után, és azok a britek, akik még EU állampolgárok, mi brit oldalról nagyon kevés átláthatóságot kapunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tárgyalások során, emiatt nő az aggodalom az Egyesült Királyságban. Akkor, amikor a Brexit-tel foglalkozik, és a, az átláthatósággal foglalkozik a Brexit körül, akkor kérem, növeljék az brit állampolgárok számára és az átláthatóságot, akik EU állampolgárok maradnak a tárgyalások lezárásáig. Nagyon fontos pont, mondja az elnök, most meghallgatjuk a válaszokat. Nem kell mindenre részletesen válaszolni, hiszen kevés az idő, de írásban is megadhatja azokat a válaszokat, amelyekre most nem sikerült sort keríteni. Köszönöm szépen, elnök asszony! nagyon szívesen kitérek részletesebb és majd a kérdésekre. Um, ha, a, balasz, a balaszokkal kapcsolatban um, tavaly 90%-ot uh, uh, került elérnünk. Nem tudom, hogy ez sikerül ebben az évben, talán 83% lesz, de ez a második legmagasabb megfelelés a az irodánk esetében. Úgy gondolom, hogy az átláthatóság kapcsán, például a dohány szabályozás kapcsán volt egy átláthatósági kérdés. Ez nagyon kritikus volt korábban, ami az általános panaszokat is érinti vannak stratégiai vizsgálatok. A cél az az, hogy segítsünk azoknak is, még azoknak is, akik között nem állnak kapcsolatban az EU intézményekkel, és nem e, tudják azt, hogy mit tesz az EU ombudsman Vásza úr, a jó adminisztrációról beszélt. Ez egy kicsit kockázatos dolog, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy hogy üdvösenek adna díjat, aki később esetlegesen rossz dolgot tesz, de ez nem tette meg, hál' Istennek. Nagyon jó volt ez az esemény, nem csak a legjobb gyakorlatot osztottuk meg, hanem megmutattuk azt is, hogy milyen kötönő munkát tudnak végezni az intézmények, főként akkor, hogyha együttműködnek. Marász, uram, a Eurogruppal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban is dolgozunk, nyomon követem a kötvények kérdését hol vették ezeket, a parlament és foglalkozik ezzel. Remélem, hogy az Eurogroup egész kérdésköre az átláthatóság egyre inkább a középpontba kerül, főként a választások lezárása után, főként a német választások után. Szerintem meg lesz a politikai vita e körül, és ezt tényleg meg kell vizsgálnunk. Nem a politikai részét, hanem az adminisztratív részét. Amit Oken asszony mondott el, egyetértek önnel, tényleg nagyon nehéz az állampolgárok számára tudni ezt. A WHO azt mondja, hogy ez rendben van, az EFSA pedig mást mond, a WHO azt mondta, hogy lehet, hogy károsítja az egészséget, az EFSA azt mondta, hogy nem, ismételten lehet, hogy ezzel is foglalkoznunk kell, de ami az átláthatóságot illeti, ez egy egyértelmű pont. Azt mondta, hogy nem tudja, mit tenni akkor, amikor majd a Dán politikusok ide jönnek. Lehet, hogy ez más tagállamban is tükröződik, de úgy... De angol parlamenti képviselők is eljöttek, és nek, és azt mondtam, hogy mindig is az angolok, a dánok, az írek irányában az elszámoltathatóság a svédek irányába, tehát ez egy olyan munka, amit el kell végezni tagállami szinten. A tanácsi átláthatósággal kapcsolatos munkákat még nem fejeztük be. A munkacsoportoktól felfelé indultunk el, a vizsgálódásban nagyon jelentős ez a munka. Azt hiszem, hogy nagyon jól tükrözi azt a nagyobb politikai munkát, amit végzünk. Tehát, hogy folyamatosan foglalkozunk ezzel. Ami a jogsértési ügyeket illeti, illetve a kísérleti projektet, nagyon sok tap, panasz érkezik ezzel kapcsolatban. Ez a munka a kísérleti projektrendszerrel remélhetőleg általános problémákat fog feltárni a jogsértésekkel kapcsolatban az évi által jelentett, által említett esetek, van egy bírósági ügy is, a bizottság és az adminisztráció kapcsán, amikor a bírósági eredmény megszületik, akkor meg fogom kérni a bizottságot, hogy számoljanak be arról, hogy mit fognak tenni ennek következményeképpen. Ismerem ezt a problémát, és természetesen folytatni fogjuk az ezzel kapcsolatos munkát. A fogyatékossági ügy a valódi válasz erre, hogy kell, hogy legyen politikai akarat. Én el tudom végezni a magámunkámját, tudok területeket keresni, ahol van ezzel kapcsolatos probléma, el tudom végezni a saját munkámat, de politikai vezetőket kell találni, mint például ön, akik felvállalják az azért folytatott küzdelmet. Én a panaszokkal tudok foglalkozni. Rozé asszony, és a közérdekű bejelentők kérdése. Minden intézménynek vannak szabályai erre vonatkozólag. Nem feledkeztünk el erről. Nyomon fogjuk követni. 2016 egy kicsit túl korai volt ehhez a véleményünk szerint, de folytatni fogjuk a helyzetvizsgálatát, hogy lássuk, hogy a gyakorlatban ezeket a szabályokat hogyan hajtják végre. Ami pedig Curtin Darling felvetését illeti, három héttel ezelőtt voltam az Egyesült Királyságban, London élénk városában, és találkoztam a információs biztossal, a Nemzeti Ombudsmannal, eszmét cseréltünk, és azt próbált, azt üzenetet próbáltam eljutatni hozzájuk, hogyha van probléma azzal, hogy az Egyesült Királyság állampolgárai, az Egyesült Királyság adminisztrációnak a dokumentumaihoz hozzájussanak, akkor az Európai Unióban ugyanazokat az adatokat, ugyanazokat a dokumentumokat nagyon gyakran megkaphatják, mert mint Európai Uniós állampolgároknak joguk van a párhuzamos európai intézményeknél tárolt dokumentumokba való betekintéshez. Egyedül az Egyesült Királyság még EU-s tagállam, ezért joguk van az állampolgároknak ehhez, hogyha adatokat keresnek, és a saját átláthatósági szabályaik miatt ezt az Egyesült Királyságban nem tekinthetik meg, akkor az Európai Unióban hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, ezekhez a dokumentumokhoz az EU-s intézményeken keresztül, és természetesen az én irodámon keresztül is ezt elő tudjuk segíteni. Rendkívül hatékony és borzasztó gyors volt, gratulálok. Gratulálok ahhoz is, hogy az összes válaszra tudott ilyen hatékonyan válaszolni, ahogy mindig. Bejelenteni valóim vannak még a mai napra. Június július 11-én fogjuk a jelentést megvitatni. Július 11 15 óra módosítók benyújtásának határide, nem, 18-a, júli 18, ezután október 11-én szavazunk róla, novemberi plenárison kerül majd a teljes parlament elé. Ezzel szeretnénk köszönetet mondani a látogatásáért, sok sikert kívánunk önnek a munkájában, hogy az Európai Uniós még 28 tagállam állampolgárainak az igényeit, problémáit továbbiakban is ilyen hatékonyan tudja kezelni. Köszönjük szépen! Okay, and uh, the petitioners... Rendben, itt vannak a petíció benyújtói, elnézést kérek, hogy egy kicsit megvárakoztattuk önöket, és még egy picit kérjük a türelmüket, mert még a madridi tényfeltáró látogatásról is meg kell hallgatnunk Jude Curtin Darling delegáció vezető beszámolóját. Öni a szó. Köszönöm szépen! öt képviselőből álló delegáció látogatott a petíciós szakbizottság képviseletében Madridban múlt hétfő kedden. Elkísért bennünket három ex-officio képviselő Spanyolországból. Úgyhogy egy jó, komoly méretű delegáció voltunk. Nagyon intenzív látogatás volt, és tényfeltárás nem csak a téma miatt, hanem a napirendünk és a találkozók száma miatt is. Azért voltunk ott, hogy egy sor petícióval foglalkozzunk, amelyek ahhoz a botrányhoz kapcsolódnak, mely szerint több ezer gyermeket elloptak kórházi dolgozók, nagyon gyakran egyházi kórházak, például apáca dolgozói, és ezeket a gyermekeket pénzért adoptálásra ajánlották fel a 70-es évektől 90-es évekig. A spanyol igazságügyminiszterrel, az ombudsman helyettese, a fővádlóval is találkoztunk, a spanyol egyházakkal, érdekelt újságírókkal és az áldozatokkal köztük Ruth Ettleby, egy Egyesült Királyságbeli áldozat is szerepelt, ami egy Európai Uniós perspektívát adott ennek az ügynek. De a delegáció még nem ült össze, hogy a kollektív gondolatainkat összegyűjtsük, úgyhogy csak a saját benyomásaimról tudok beszámolni. Nagyon gyakran ellentmondásos bizonyítékokat tártak elénk, a közhatóságok mást mondtak, mint azok, akik az áldozatok képviselői, vagy maguk az áldozatok voltak, vagy az újságírók és az aktivisták, újságírók, jogászok. A botrányban résztvevők számával kapcsolatos adatok is teljes mértékben eltérőek voltak a két fél adatai szerint. Az sem volt biztos, hogy elszigetelt esetekről volt ez szó, vagy egy szervezet, csecsemő, csempész szervezetről. Az áldozatok teljes mértékben nem bíztak meg a közhatóságokban és az egyházban. Az áldozatok és a petíciók benyújtói nagyon sokat kellett, hogy tegyeknek azért, hogy egyáltalán áldozatnak tekintsék őket, őket kell, őnekik kellett a bizonyítás terhét viselni, és nagyon gyakran a vizsgálódást, a nyomozást is neki kellett finanszírozni jogi és pszichológiai támogatás nélkül, akár évtizedeken keresztül. Mindazonáltal a 2009 10 botrány kitörése óta azért néhány lépésre sor került, az ebből, ebből a legjelentősebb egy nemzeti hivatal létrehozása, ami segíti az áldozatokat az archívumokban tárolt dokumentumok az való hozzáféréshez. Szerintünk még sok tennivaló van ahhoz, hogy a támogatások, hogy a, az áldozatok helyzetét tovább javítsák. Ami világosá vált számunkra az az, hogy ez a botrány az egyik olyan eleme a Franco diktatúrának és a spanyol polgárháborús helyzetnek, ami most nyilvánosságra került, és ami valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, most elkezdődött ennek a korszaknak a feldolgozása tehát. Senki, akivel ö, találkoztunk, nem mondta azt, hogy ez önmagában probléma. Az egyházzal való találkozó nagyon pozitív volt, hozzájárultak ahhoz, hogy az archívumaikat megnyissák most, biztosítanunk kell azt, hogy az ígéretek meg is valósulnak. Az egyik javaslat volt, hogy a általános nyilvánosságra hozott archívumokhoz hozzá kapcsolhatnák, belinkelhetnék a, az, az egyház archívumát is. Egy parlamenti vizsgálóbizottság is létrejött, ennek a munkáját is nyomon kellene követni. Nagyon sok eset volt, amelyek hasonlóak voltak egymáshoz, tehát olyan ügyek, olyan problémák merültek fel, amelyekkel érdemes szisztematikusan foglalkozni. Egy jelentést fogunk elkészíteni, és ajánlásokat a parlament felé, ami lehet, hogy egyébként el fog térni az én első benyomásaimtól, de remélem, hogy kollektívan szerepet tudunk válni abban, hogy a petíciók benyújtóinak az agályaira reagáljunk, és konstruktív, pozitív módon elő tudjuk mozdítani ezen nyílt sebek begyógyulását. Köszönöm szépen! Nem ez a pillanat a vitára, most csak egy első beszámolót kaptunk erről a látogatásról lesz egy írásos jelentés, és utána ezt fogjuk megvitatni a szakbizottságban. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban még nem lesz vita, ezen kívül Judnak a delegáció vezetőjének néhány perc múlva is kell hagynia a termet. Júliusban vagy szeptemberben tehát megszületik majd az írásos szöveg, ezt meg fogjuk vitatni, az ajánlásokról is lesz vita. Ez csak egy rövid prezentáció volt a szakbizottság előtt a múlt heti látogatásról. Köszönöm szépen. Látom, hogy két kolléga is szeretne hozzászólni, de tudom, hogyha most megnyitom a vitát, akkor elúszunk teljesen. Ezért most nem lesz vita, hanem a következő napi rendi pontra térünk át, a petíciók kérdésére. Sajnálom, de határozottnak kell lennem most, mint elnöknek. Köszönöm szépen, Jude ezt az azonnali visszajelzést a múlt heti látogatásról, a jelentés szövegét persze akkor fogjuk majd részletesen megvitatni, amikor ezt benyújtották. No, please, we are not. Nem, mondja az elnök azt, hogy nem nyitunk vitát a témában, sajnos. Nem értek egyet azzal, ami elhangzott az előbb. Egyszerre beszélnek sajnos többen is egy percet szeretnék felhasználni. Az elnök személyes véleményt fejezett ki. Uf, hogyha önnek megadom a szót, a többieknek is meg kell. Nem értek egyet, mert egy személyes értékelés elhangzott a GUE részéről, illetve volt egy sajtótájékoztató is. Én szeretném elmondani, hogy Terik Ábrász úr, Hollúr és eh, Leva kolléga már eh, bejelentették az eredményeiket egy eh, sajtótájékoztatón. Az elnök. Még mindig az én bizottságomban vagyunk, vagyis én vagyok az elnök, ami azt jelenti, hogy betartjuk a szabályokat. Volt egy jelentés, egy szóbeli beszámoló a delegáció vezető részéről, és amint megvan a szöveg, azonnal van egy, lesz egy vita a jelentésről, amikor mindenki szót kérhet. Tudom, hogy nagyon kényes kérdés ez, és mindenki számára érzékeny és nagy érzelmeket vált ki. Hogyha most megadom a szót mindenkinek, akkor holnap reggelig itt ülhetünk, és ez nem volna méltányos senkivel. Nem értek egyet, és a frakcióm sem ért egyet az elhangzottak. én szeretném, hogyha ez a jegyzőkönyvben szerepelne. Rendben. Kilences napi rendi pont. 602-es petíció, 0663 per 2013-as számú petíció a görög biztosítási adózási törvényekről a Jogászok Égei Tengeri Szövetsége nevében. Itt van a két benyújtója a petíciója, elnézést kérek a kellemetlenségekért, amiket itt most velünk együtt el kellett, hogy szenvedjenek. Georgios Beszkos és Alexandros Manolopoulos önöki a szó fejenként 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk önöknek a petíciónk részleteit. Az első fontos dolog ezzel kapcsolatban, azzal a, a tulajdonjoggal kapcsolatos. Az Európai Unióban 2000-ben a Lisszaboni szerződés rendelkezett az emberek méltóságáról. Ez emberi jog. Az Európai Unió természetesen erre az alapvető jogra építkezik többek között. Sajnálatos módon azonban ezek az elvek, amelyeket Európának tiszteletben kellene tartania, úgy tűnik, hogy Görögországban nem alkalmazandóak a jogászokkal szemben legalábbis nem. Olyan törvényt fogadtak el a biztosítási és adózási témákkal kapcsolatban, ami teljes mértékben ellehetetlenítette a helyzetünket. A petícióban számokat is idézünk, amik illusztrálják, hogy mi történt, hogy mindez mit jelent a szakmánk számára Görögországban, ahol úgy tűnik, hogy nincsenek jogaink, és nem tudjuk sehogy megoldani ezt a szörnyű helyzetet. Miután tiltakoztunk, mégis megszületett a törvény, és ennek alapján 16%-kal növelték a járulékainkat. Ez azt jelenti, hiszik vagy nem, vagy a költségeink, óriási mm, részét elviszik a bevételünknek. És ebben a legrosszabb az az, hogy az elmúlt négy évben a görögországi testületek 50-60 százalékos járulék növekedést kellett, hogy elszenvedjenek lassan, már a jövedelmünk 100%-át be kell, hogy fizessük adóban. Az emberek jóléte a kormánytól függ, de a kormány politikai akarata hiányzik ennek a megvalósítására. A szociális és emberi dimenziója van ezeknek a számoknak. mi jogászok, a szabadúszó jogászok és emberek azért vagyunk itt, hogy önökhöz forduljunk. A recesszió és a görög kormány intézkedései ellehetetlenítettek bennünket. A jövedelmünk gyakorlatilag lenullázódott, a tulajdonunk veszélybe került. Így nem tudják a szabad vagy szabadúszó szakmák elősegíteni a gazdaság fellendülését, pedig komolyan hozzájárulhatnánk ehhez. Öbögi körbe kerültünk ezáltal, így a recesszió csak folytatódni fog, soha nem fogunk tudni kilábalni belőle. Önök azok az emberek, akik meghallgatják az európai állampolgárokat, az érzéseiket, a véleményüket. Kérem önöket, hogy avatkozzanak közbe, és szólítsák fel Görögországot, hogy az emberi jogainkat tartsák tiszteletben. Hiszen jelen pillanatban kiúttalan helyzetbe kerültünk, nem tehetünk semmit, otthon már minden lehetőséget kimerítettünk. Kérem, hogy önök mutassák meg azt a politikai akaratot, ami a Görögországban nem mutatkozik meg. Tragikus a helyzetünk. Az új generációk, a fiatal jogászok érdekében azt gondoljuk, hogy reményt kéne adnunk nekik hogy érezzék azt, hogy szeretnének ott maradni. Azok, akik ezeket a törvényeket elfogadták, csak számokat látnak, nem embereket. Kérem, önök tekintsenek bennünket embereknek, és hozzanak politikai döntést közvetlenül és hatékonyan. Nem tudunk ebből a katasztrofális helyzetből kilábalni egyedül, és már nem tudunk fennmaradni ebben a helyzetben. Állampo- európai állampolgárok vagyunk, és megérdemeljük, hogy ennek tekintsenek minket. Elnök, mindenkit annak kérnek, hogy a néppárt tanácsadói üljenek le, és csendesedjenek el megadom önnek a szót. Elnézést kérek a kellemetlenségekért. Kedves bizottsági tagok, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, eh, ahol az európai állampolgárok jodait eh, védik. A szervezetünk elnöke is elmondta, és egyetértek vele. Nagyon fontos, hogy eh, világos legyen a petíciónkból és ennek a mellékleteiből, amelyeket rendelkezésre bocsátottunk, hogy a Görögországban a biztosítással és az adókkal kapcsolatosan elfogadandó törvények, az Európai Bizottság is segítkezik ezek elfogadásában, rossz hatással lesznek az alapvető emberi jogokra sok ember esetében, és ez az emberi jogi egyezménynek is ellentmond. Kell, hogy legyen egy emberi dimenziója a törvényeknek is, és ezt egyébként az Európai Unióról szóló szerződés is megemlíti. A szakmán képviselői és az országunk is érintett ebben az ügyben, ezért szeretnénk valamit tenni, és sürgetjük, hogy önök is tegyenek ezért valamit. Most az görög bíróság előtt is jár ez az ügy. Az aktuáriusi tanulmányok nem találtak megerősítést, a számvevőszék is vizsgálja az ügyet, és ő is nekünk adott igazat. A jövedelmünk csökkent, és nagyon sok szabadúszó kollégánk el kell, hogy hagyja a szakmát. Nem tudjuk folytatni a szakmánkat, mi csak az arányoság alkalmazását szeretnénk sürgetni. A tiszteletet követeljük, és ezt egyébként a görög alkotmány második cikke is leszögezi, valamint az emberi jogi egyezmény, de a görög jogalkotók úgy látszik figyelmen kívül hagyják. Ezt az elvet Görögországban újra törvénybe kell foglalni, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a hozzájárulások milyen módon kerültek kialakításra, hogy a jogászok és egyéb szabadúszók ne kerüljenek lehetetlen helyzetbe, amikor hozzájárulásként óriási összegeket kell fizetniük, ami egyébként az ő méltóságukat is érti, illetve az a családjuk megélhetését. Görögország nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, recesszióban. Az Európai Unió által ránk erőltetett feltételek miatt soha nem fogjuk tudni leküzdeni ezt a, az adósságot. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió értékeit ne csak hangoztassuk, hanem védjük is. I thank you very much. Köszönöm szépen, most megadom a szót a bizottságnak. Leine úr van itt, vagy pedig Karone úr? felosztják a felszólalási időt. Igen, Lajne vagyok. Először is a hozzájárulási szabályok harmonizálását 387-2016-os nyugdíjtörvény szabályozza. Ez egy átfogó nyugdíjreform volt, amelynek a célja, hogy a fenntarthatóságát biztosítsa hosszú távon a nyugdíjrendszernek, illetve a költségvetési megtakarításokat lehetővé tegye a gazdasági program keretében. A reform egyik fő elve, hogy szorosabb legyen a hozzájárulások és a jutatások közötti kapcsolat, és ez azt is jelenti, hogy az önfoglalkoztatók ugyanolyan kategóriába kerüljenek, mint más munkavállalók, azzal, hogy a névleges jövedelmük alapján fizessék be az hozzájárulásokat, hiszen csak a szakmában eltöltött idő alapján számították az ő hozzájárulásukat, nem pedig a tényleges jövedelmük alapján. ugyan ezek a szabályok más kategóriákban is érvényesültek. Ami az átmeneti intézkedéseket illeti, 2020-ig kell bevezetni ezeket a változásokat. Ez egy átmeneti időszak a hozzájárulási mértékek növelésére, a fiatal szakmabeliek pedig 5 éven keresztül alacsonyabb mértéket fizethetnek. A gazdasági tanulmány, amit ön említett, illetve valamelyik petíció szerző említette, ez valóban része volt a nyugdíjtörvénynek, átfogó és részletes volt, a görög hatóságok szerint biztosította, hogy minden paramétert a tanulmányban figyelembe vettek, például a reform jogszerűségét, tehát ezt is biztosítani kívánták. Ezen túlmenően. I think those are... Ezek voltak a legfontosabb ügyek, amelyekről szólni szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót a kollégáknak, először Záriánopoulos úrnak. Mikrofon nincsen bekapcsolva. Mikrofon nincsen bekapcsolva. Köszönöm. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι μετά... Elnök asszony, További fejlemények is történtek, mióta ezt a petíciót benyújtották. A társadalombiztosítási rendszer egy negyedik, negyedik eh, memorandummal még rosszabb helyzetet idézett elő, mint amiről a petíció szól. A petíció szerző képviselője a legutóbbi intézkedésekről beszélt, amelyeket elfogadta Görögországban, hogy itt nincsen egyáltalán mozgástér. Minden eh, jövedelemnek minősített eh, bevétel eh, adó hatája alá kerül. Nem csak a jogászokat érinti ez, hanem a nyugdíjakat is. 17-szer kurtították meg a nyugdíjakat, és a fiatalok számára is nehéz helyzetet teremtettek. Provokatív ez a kérdés a bizottság számára. Az Európai Bizottság aláírja a memorandum szövegét, amely egyébként részletesen taglalja azt, hogy hogyan lehet csökkenteni a nyugdíjakat, növelni az adókat, és lebontani a szociális biztonság intézményét. Nagyon félrevezető az általuk adott válasz, Ugyanez vonatkozik a többi memorandumra is, amely egyébként aláaknázza a szociális biztonságot Görögországban. Az európai szemeszter keretében kiadott szövegben a bizottság mindig arról beszél, hogy a növekedésnek egy új szakaszát kell elindítani, de ezeknek az intézkedéseknek nem a szociális biztonságot kell, hogy aláaknázzák, és nem szabad, hogy a munkavállalók jogait nyírbálják meg. Ösztönzőket kell adni az embereknek, hogy befizessék az adót, de a memorandum most tovább nyomorgatja a szegényeket. Nem arról van csak szó, hogy 3-400 eurót keresnek egy hónapban, hanem közben például 300 3%-kal csökkentik a társasági adót. Az Európai Bizottság és a görög kormány megpróbálják aláaknázni az a szociális biztonságot és magán biztosításokkal helyettesíteni az áll, a vállalati biztosításokat. Nagyon aggasztó ez a helyzet és ahogyan a petíció szerzői is érveltek, 20 százalékos uh, nyugdíjcsökkentés történt. Mindennek a vége az, hogy 38 százalékát be kell fizetni a jövedelemnek adóként ami azt jelenti, hogy nem sok marad a megélhetésre. Illetve előre is fizetni kell a következő évi adó előlegeként. Így egy jogász a jövedelméből nagyon sokat kell fizet, fizessen adóként. Πού Στην πραγματικότητα και για το συγκεκριμένο επάγγελμα τι κάνει αυτός ο νόμος, όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες των αυτοαπασχολούμενων. Tehát a petíció benyújtása óta sok minden történt már Görögországban, és ez persze érinti a fiatal, kevésbé jó helyzetben lévő jogászokat, ügyvédeket, hiszen a nagyobb cégeket persze ez nem érinti annyira, ugyanez igaz a többi ágazatra is. 40 éve foglalkozom a kérdéssel, és még ilyesmivel nem találkoztam. Ilyen rossz helyzetben még soha nem voltak a jogászok. Egyetértek a petícióval, minden megállapítása helytálló. De ez inkább politikai kérdés. Az Európai Unió Görögországban vérengzést tart a jogászok között. Ezt a folyamatot tovább viszik. Nagyon sok állampolgár van, akik egyáltalán nem bíznak már az Európai Unióban. Nem vagyunk egyáltalán elégedettek az Európai Bizottság válaszával. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Marias úr. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους αναφέροντες. Először is szeretnék gratulálni a petíció szerzőinek, akik felvetették a bizottságunkban ezt a kérdést. Olyan kezdeményezést indítottak el, amelyel képviselik a a görögországi jogi szakmák képviselőit általánosságban, mert a memorandum által meghatározott feltételek a KKV-kat nagyon rosszul érintik. Most megszületett ez a törvény, amelynek a célja az, hogy növelje a jövedelmet, a petíció megmutatja, hogy mi is történik Görögországban. Még rosszabb a helyzet a negyedik memorandum miatt, ahol még súlyosabbak az intézkedések. Látható az eurócsoporton belül, senki nem szándékozik Görögországnak eh, tartozást elengedni. Meg kell vizsgálni sürgősen ezt a petíciót, mert eh, ezek a felvetett kérdések eh, nagyon jelentősek. Pontosítanunk kell, hogy az Európai Bizottságnak mi az álláspontja, nem csak a tartalmi kérdésekben, hanem azzal kapcsolatosan, hogy mi a bizottság szerepe. Timmermans úr itt a bizottságban a bizottság alelnökeként látogatást tett, és elmondta, hogy amikor a bizottság megkap egy petíciót, nem csak az kell, hogy megkérdezze a tagállamot, és visszaadja nekünk azt a választ, amit kap a tagállamtól, hanem kritikusan felül kell vizsgálnia ezt a választ. Ezt kellett volna tennie a görög kormányügyében és egyáltalán nem vizsgálták ezt meg a bizottságban. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy az Európai Unió jogát kell védeniük, és az állampolgári jogokat, de Görögország a trojka intézkedéseit betartja az Európai Unió akarja, jogát akarja megvédeni az Európai Bizottság, vagy pedig a petíció szerzők jogát? Hiszen a bizottság egyébként is tagja a trojkának. a méltó életre vonatkozó jog sérül, illetve a független szakma őzésének a joga. A szabadúszó jogászok bevételének 80%-a egyenesen az államhoz megy, csak 20% marad számukra az irodáik fenntartására és a megélhetésre. A tulajdonhoz való jog is sérül. az egész rendszer olyan helyzethez vezet, amikor nincsen jövője ezeknek az embereknek, az arányosság elvét is érti ez. Az európai jog tehát itt sérül, és ezt az Európai Uniónak védenie kellene az alapvető jogok kartája alapján. A bizottság elfelett is örköd, a bizottságnak elfelett is örködnie kell, és a görög kormány meg tudja kerülni ezeket a rendelkezéseket, sértve az európai jogot, illetve a petíciószerzők jogát. Én azt kérem elnök mondja, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót először is, másodszor pedig, hogy intézünk egy levelet a gazdasági és szociális biztonsági miniszterekhez Görögországban, arra kérve őket, hogy adjanak magyarázatot, hogy miért sértik a petíciószerzők jogát, amikor rájuk kellene, hogy vonatkozzon az Európai Unió joga, és kérjük ki a gazdasági szakbizottság véleményét, hiszen ennek van egy külön munkacsoportja, amely a görög memorandumokkal foglalkozik. Ez fontos kérdés. és az is fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mi történik igazából. Ezek az én javaslataim, vizsgáljuk meg az ügyet, és hallgassuk meg a kollégákat, hogy aztán olyan döntés születhessen, amely alapján tovább vizsgálhatjuk ezt a kérdést. 15 percünk van még tolmácsolással, ami azt jelenti, hogy két hozzászólánk, közben hozzászólónk van, nekik rövidnek kell lenniük, aztán visszadjuk a szót a petícióban nyújtani az úr. Rövid leszek. A gazdasági szociális helyzet Görögországban drámai. Nem igazán tudom, hogy az új törvény mit jelent, de én attól tartok, hogy az a célunk, hogy ugyanazt várjuk el a görög adófizetőktől, mint a franciáktól, dánoktól, vagy svédektől. Át kell gondolnunk az ottani helyzet, tehát és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen szörnyű helyzetben vannak ott. A reformokhoz idő kell, és a népességnek is ezt el kell fogadnia, hogy az igazi reform legyen. Ezért azt kérem, hogy a petíciót tartsuk nyitva, úgy, ahogy Marias úr is azt kifejezte. Kitűnő Péter jár. Igen, a petíciót én is szeretném nyitva hagyni, de egy kicsit más elgondolással, mint Mariász úr. Én is szeretném tudni azt, hogy egy átlag középvállalkozó hogy tudná a bevételének 80%-át visszafizetni adóként. Ez eléggé elbát bátortalanítaná a vállalkozókat. Ezt a kérdést nyitva hagynám, és megkérdezném, hogy tényleg így van-e ez, ugyanis azt szeretnék, hogyha a KKV-k lennének a társadalom gerince, és motiválni szeretnénk őket. Az a benyomásom, hogy néha a kormány olyan javaslatokat tesz, amely nem elfogadható, és utána pedig azt mondják, hogy Brüsszel a hibás. Brüsszel fair play szeretne. Tudjuk, hogy a helyzet milyen. Nagyon sok pénz van svájci számlákon, amihez nem, nem nyúlnak. Szerintem társadalmi konszenzusra van szükség, ahogy ezt hallottuk. Igazságosan kell eljárnunk, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és kérem a bizottságot, hogy ezt vizsgálják meg, én kelet-német vagyok, 90 százalék lékkos adót vetettek ki a vállalkozókra, ez tipikus kommunista hozzáállás volt, adjátok csak nekünk a pénzt. Ezt nem lehet. Hogyha ez tényleg így van, akkor ez kisajátítás, és ezért kell ezt még egyszer megvizsgálnunk, hogy tényleg így van-e ez. Köszönöm szépen. A hozzászólók listája ezáltal lezárult, és visszaadom a szót két percre mindannyiuknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy a nagyon fontos az, hogy a bizottság nem mondja itt hazugságot. A legfelsőbb bíróság és foglalkozott ezzel a parlament eh, nem végeztetett igazi eh, tanulmányt, nem volt semmilyen tanulmány a törvény meghozatala előtt. Eléggé aggódom, én érdekesnek tartom a bizottság szerepét is. Nem az a szerep az, amit játszik, az csak amit játszania kellene. Nem tudunk már létezni, és eh, ez a törvény, amit ezt létrehozták a görög kormányjal, ez összejátszás, ez nem összeegyeztethető az európai joggal. A bizottság estében az a benyomásunk, hogy az emberi dimenziót teljesen szállal tévezték, csak számokként tekintenek ránk, a méltóságunk nem fontos számukra. Nekünk túl kell viszont élnünk. Többször elhangzott már, az, hogy egy igazságos átmeneti időszakra van szükség, de igazából nincs idősz, átmeneti időszak, ugyanis az elévülés után a 80% ami most van, a 140 százalék lesz, mert bizonyos kedvezmények megszűnnek. Ezért szeretnék erre felhívni a figyelmet. a bizottságnak meg kell értenie azt, hogy teljesítenie kell a feladatait, nem lehet csak a technokrata érdekeket nézniük, az embereket is nézniük kell. Minden képviselőnek szeretnék köszönetet mondani. Szerintem nagyon jól megöltet, megértették azt, hogy miről is van szó, hogy mi foglalkoztat bennünket. Marias Ferenc kollégának és másoknak szeretnénk köszönetet mondani, mert ők nagyon jól megvizsgálták a dokumentumokat, ez hallatszott a hozzászólásaikból is. Lenne még egy kis megjegyzésem a végén. A kelet-német úrnak, aki azt mondta, hogy meg kell vizsgálnunk azt, a tényleg 80%-os adót neki ki. Ezek csak optimista becslések, ezek sokkal magasabbak is lehetnek. Önök az utolsó reményünk, tenni kell valamit, ahogy azt Marias úr is elmondta. Yes. Köszönöm szépen itt az ideje annak, hogy ezt a petíciót lezárjuk. Kollégák úgy döntöttek, hogy számos okból kifolyólag nyitva tartják a petíciót. Visszatérek a bizottsághoz. Én azt kérném a bizottságtól, hogy egy kicsit vizsgálja meg azt a dokumentumot, amit tegnap küldött meg nekünk a görög foglalkoztás, ügyi minisztérium pozíciós dokumentumnak nevezik ezt. Ebben a dokumentumban azt mondják, hogy a társadalombiztosítási hozzárulást a valós bevételhez, nem pedig a nominatív bevételhez kötik, és én szeretném megvizsgálni azt, hogy ez tényleg így van-e. Szeretnék, hogyha a bizottság ezt megvizsgálná, és utána pedig jelentene nekünk erről. Ezen kívül a bizottságnak tovább, többet kell tennie, meg kell vizsgálnia, hogy május 19-én milyen intézkedéseket hozott a görög kormány az Eurogroup találkozója után, ezt is meg kell vizsgálni. Az európai stabilitási mechanizmushoz is fordulnunk kell, illetve az egységes társadalombiztosítási hivatalhoz, hogy kifejezzük ezen aggájainkat. Úgy vélem, hogy eh, az állandó képviseleten keresztül a görög foglalkoztatási és társadalombiztosítási minisztert meg kell kérdeznünk. Tehát van egy állásorolási dokumentumok, de igazából nem látunk itt semmilyen fajta megoldást, vagy egyfajta megközelítésre lehetne összeegyeztetni, megoldani ezt a problémát. Lehet, hogy még egy lépéssel tovább kellene menniük, Máriász úr, lezárásként. Egyetetek önnel, elnök asszony. Egyetetek önnel, elnök asszony írnunk kell a pénzügyminisztériumnak, a munkaügyi minisztériumnak is, és magyarázatot kell kérnünk arra, hogy hogyan kívánnak kitérni a petíciót benyújtók aggájaira. Nem általános adatokra van szükségünk, a petícióban is vannak adatok, nekünk viszont egyetelmű válaszokra van szükségünk. Egyetetek az ön javaslatával, és azzal is, hogy az említett intézményekhez forduljunk, de saját dokumentumra van szükségünk, amelyel közvetlenül a pénzminisztériumhoz, illetve a munkaügyi minisztériumhoz tudunk fordulni. Aggódunk, nagyon aggódunk, főként annak tükrében, ami történik, és magyarázatot kérünk. Nagyon fontos ez, és remélem, hogy hamarosan választ kapunk, és még egyszer megvitathatjuk ezt a kérdést. Köszönöm, ahogy elmondtam, mi tudjuk, hogy itt emberekről van szó, és egyetértünk. Köszönöm szépen a mai együttműködésüket, és jó utat kívánok Önöknek vissza. Köszönjük. És köszönöm a kollégák részvételét, és szép estét!